Európai Parlament állásfoglalása a kórházakban és az egészségügyben előforduló éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megakadályozásáról, HOSPEM és az EPSU között létrejött keretmegállapodás végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról. Linnasszony az első felszólaló. Nos, veszélyesek ezek a tűszúrások. Egy millió ilyen sérülést tudunk, regisztrálunk az EU-ban egy évben szörnyű terhet ró ez a családokra, és sok fertőzést, például hepatitis szét vagy HIV-t adat. Hát elnézést kérek, egy kicsikét kifulladtam. Röviden levegőt veszek, nagy levegőt veszek. Az elnök rábólint. No, szóval a fertőzés veszélye nagyon nagy. A szakértők azt mondják, hogy a hepatitis B-vel való fertőzés veszélye egy, egy a háromban, egy a harmincban a hepatitis C-vel, és egy a százban a HIV-vel. Vegyük Judith Young példáját, 2008-ban halt meg, 7 évvel azután, hogy uh, HIV vestűvel fertőzte meg magát véletlenül megszúrta magát, miután a vér mintát levette a hívfertőzött betegtől, vagy pedig egy fogorvosi ápolónő, aki egy börtönben dolgozott, és egy hepatitis A, B-vel és HIV-vel megfertőzött tűvel szúrta meg magát. Képzeljék el ezt a ezt a drámát, amely benne le, lejátszódott, hepatitis C-t fertőzte most meg illetve ebben betegedett meg. Nos, ez az ápolónő kampányol ebben az ügyben. Mikor vettem én részt először ebben az ügyben? 2004-ben, amikor választókerületemben megvál, meglátogattam egy kórházat a Health First Europe kezdeményezésére, azután pedig egy kiállítást rendeztünk meg Stephen Hughes-zal a parlamentben. Az egészségügyi munkavállalók az Európai Unióban meglátogattak bennünket, meglátogatták a parlamentet, és kérték, hogy segítsük őket. Azok, akiknek lehetőségük volt, hogy ezen ápolónőkkel, egészségügyi dolgozókkal találkozzanak, biztos, hogy megvoltak rendülve. 2006-ban a parlament állásfoglalást fogadott el az európai egészségügyi dolgozók védelméről, a vérfertő, illetve vér általi és a szúrás általi fertőzés során. Ezután pedig a 2050 EC irányelv módosítására tett um, javaslatot a bizottság, ám a bizottság soha nem készítette el ezt a kezdeményezését, ezt a javaslatát, de Stephen Hughes és én soha nem adtuk fel ezt a harcot, tucatszor beszéltem a plenárison a kérdésben, és sok kezdeményezést ragadtam meg. 2008-ban Spidla biztossal elkezdtük a munkát, és akkor a bizottság is nekilódult. Ugyanakkor az utolsó pillanatban megakadt a munka, hiszen a szociális partnerek nem tartottak be ígéretüket, hogy megállapodást kössenek. Egy átfogó megállapodás végül 2009 végén kötöttek meg a szociális partnerek, az én állásfoglalás indítványom ezt a kezdeményezést, ezt a megállapodást támogatja. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a bizottság hatékonyan tudja alkalmazni ezt a jogszabályt. Az egészségügyi munkavállalók Európában függenek tőlünk. Nem várhatnak tovább és nem szabad, hogy további veszélynek tegyük ki őket. Eljött az idő, hogy határozottan döntsünk. Köszönöm, most pedig Hughes úrnak adom meg a szót. Thank you, President. I think in the interest... Elnök úr, köszönöm szépen. Azt hiszem, talán eh, bármennyire sürget ez az ügy, engedjük meg a tevőnek, hogy nyugodtan elfoglalja helyét, és így ne fulladjunk ki nagyon fontos kérdésről van szó. Hat éve tartottuk az első megbeszélést ebben a kérdésben, Örülök, hogy Andor László biztos itt látom, de nagyon sajnálom, és Pidla biztos nincs itt. Hiszen végezetül gratulálhatnánk neki, hogy elkezdte, hogy neki állt ennek a jogszabálytervezet kidolgozásának. Megpróbáltuk meggyőzni őt, hogy téves az a feltevés, hogy a 2000-es irányelv kellőképpen védi a munkavállalókat az egészségügyi ér eh, területen a 99-es keret irányelv alkalmazásával együtt. Nem hiszen egy millió sérülés történik az EU-ban évente, éppen ezért egy specifikus jogszabályra van szükség, amely megszólítja ezt a problémát, ahogyan egyébként az USA-ban és Spanyolországban is külön jogszabály szabályozza a kérdéseket. Végezetül a bizottság, illetve a biztos maga egyetértette, el kell kezdeni a munkát 2008-ban, a 2000-es irányelv módosítására megtörtént az első lépés, aztán azonban az EPSU és a HOSPIM kinyilatkoztatták, hogy megállapodásra akarnak jutni. Végül is megállapodásra jutottak, örülök is neki, jó megállapodás ez, de némiképpen am egy ellentmondó néhány részben. Ezért nyújtottam be néhány módosító indítványt, amelynek célja, amelyeknek célja az, hogy a bizottság mindent megtegyen azért, hogy ezt az irányelvet a tagállamok jogszabályaiba problémátlanul ültessék be. Értjük, hogy a szociális partnerek közötti megállapodáshoz nem szólhatunk hozzá, nem módosíthatjuk, ezt ők kötötték, ám a hatodik pont a védelemről, a kiküszöbölésről szól, és a sajnos a kockázat becslés kérdését nem szerepül. Hogy szerepel? Hogyha ezt az ellentmondásosságot nem fogjuk megoldani, akkor az egyes tagállamokban más-más módon fogják beültetni ezt az irányelvet. Éppen ezért fontos, hogy a munkavállalók számára a bizottság iránymutatásokat készítsen elő azért, hogy lássák, hogy hogyan lehet alkalmazni a legjobban ezt az irányelvet. A tű szúrások jelentik az egészségügyi balesetek leggyakrabban előforduló formáját, amely szúrások súlyos fertőzést okozhatnak az egészségügyi dolgozóban. Sok független szakértő igazolta be, hogy milyen veszélyes ezen egészségügyi eszközök alkalmazása, és hogy fontos, hogy védő intézkedéseket alkalmazzunk. Mind, ne, nem csak egy, hanem minden általam felsorolt intézkedésre szükség van. Ezért tehát e három elem e, valamelyik nem alkalmazása csökkenti az alkalmazás hatásosságát, nem volna célra vezető, hogy bizonyos az elnök meg megszakít, hogyha egy picikét lassabban fogalmazná meg fontos mondandóját, mondja az elnök, akkor a tolmácsok is bírnának a fordítással. Létezik, folytatja felszólaló már jogszabály Spanyolország egyes részeiben és az USA-ban, ahol mind a három elemet alkalmazzák, hogy megakadályozzák a tűszúrásos baleseteket. Ebben rejlik tehát a megállapodás hatodik cikkében rejlő ambiguitás vagy ellentmondás, és ezt szeretnénk az iránymutatással kiküszöbölni. A tűzúrásos balesetek nagyon súlyos, traumatikus következményekkel járhatnak. Találkoztam ilyen tűszúrt emberekkel. Például volt egy orvos, aki fel kellett, hogy adja a szakmáját egy tűszúrásokán, mások hív fertőzést kaptak, és vannak, akik ugye nem fertőződnek meg, de hónapokon keresztül bizonytalanok, hogy megfertőzték -e őket vagy nem, és ezen felül a szemétgyűjtők, illetve a szemetesek is veszélybe kerülnek, hogy az eldobott tűk óvatlan módon felsebzik a bőrüket, és megfertőzik őket. Fontos tehát, hogy egységesen alkalmazzuk ezt a jogszabályt az Európai Unión belül, és így remélhetően radikálisan csökkenteni tudjuk az egymillió tűzúrást az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm szépen, és üdvözlöm Andor biztos urat, és megadom eh, neki a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéskészítők, szeretném megköszönni az Európai Parlament munkáját ezen a területen. Főként Lynn asszonynak szeretném megköszönni a kitűnő munkáját, illetve a benyújtott állásrólási indítványát a bizottság közleményével kapcsolatban, illetve a több éves munkáját, amely arra irányult, hogy az egészségügyi dolgozók biztonságát növelni lehessen. Tudom, hogy ez az ügy már régóta foglalkoztatja az Európai Parlamentet. 2005-ben már született egy állásfoglalás annak érdekében, hogy a 2054-es LK e irányelvet sikerüljön áttekinteni. 2006. júliusában az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalási eh, indítványt, hogy meg lehessen változtatni ezt az irányelvet. Az Európai Bizottság erre válaszul egy két eh, szakaszos konzultációt indított be az Európai Szociális partnerekkel megfelelve a szerződés előírásainak. A konzultációt követően, illetve a két konzultáció alatt két szervezet, az EPSZ és a HOSPÉM sikeresen tárgyaltak 2009 ülésában egy keret tervezetről. Az Európai Bizottság szeretné végrehajtani ezt a megállapodást. Mindannyian tudjuk, hogy a tűszúrás, illetve a hegyes eszközök okozta sérülések nagyon súlyos gondokat okozhatnak, és nagyon gyakran előfordulnak például a sürgősségi osztályokon, vagy a sebészeti helyeken. Örülök annak, hogy az állásrólásban felismerik azt, hogy az Európai Bizottság közleménye a 2000 júliusi parlamenti állásolás mindenképpen figyelembe veszi. Egyetértek önökkel abban, hogy ha ez a megállapodás életbe lép, akkor az nagymértékben védeni fogja a biztonságát az egészségügyi dolgozóknak. Remélhetőleg sikerül meglepődni a tanácssal is majd, és ezt követően az egészségügyi dolgozók nagyobb védelmet élvezhetnek, és sokkal jobban figyelembe veszik a tréning során, illetve a különböző információs kampányokban ezt a témát. Vannak minimális követelmények is, ezek teljes mértékben szükségesek. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hadd zárjam le azzal, hogy megköszönöm önöknek még egyszer azt, hogy támogatják a bizottsági javaslatot, amelyet remélhetőleg a tanács hamarosan el fog fogadni. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Most pedig Baldassare úrnak adom meg a szót eh, két percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Már elhangzott az, hogy a tűszúrások, illetve hegyes orvosi eszközök okozta sérülések nagy rizikót jelentenek az egészségügyi dolgozók számára Európában. Ez nagy probléma, az egyéni egészség szempontjából is, de társadalmi szempontból is problémát jelent ez. A keretmegállapodást, amelyet a szociális partnerekkel kötöttek, azt meg kell valósítani. Ha ez megvalósul, akkor jobb védelmet lehet kínálni a munkavállalóknak, az élesethegyes orvosi eszközök használatát illetően. Ez nagyon fontos lépés annak irányába, hogy javuljon az egészségügyi szektorban a biztonság. Mindannyian egyetértünk abban, hogy az ilyenfajta sérülések következményei valóban rosszak lehetnek, és számos betegség terjedéséhez vezethetnek, például az AIDS vagy a hepatitis terjedéséhez is vezethetnek. Tehát mindenképpen időben kell fellépni, de azonban realistának is kell maradnunk. Jogilag finanszírozás szempontjából, vagy bürokratikus szempontból terhek léphetnek fel, azonban ezek nem lehetnek túl nagyok, nehogy a kisebb cégek emiatt hátrányosabb helyzetbe kerüljenek. tagállamoknak lehetősége van arra, hogy olyan intézkedéseket foganatosítsanak, amelyek sokkal hatékonyabbak, mint amelyek a keret megállapodásban le vannak fektetve. Ez üdvözlendő. A bizottságot arra is felszólítjuk, hogy a keret megállapodás végrehajtását nyomon kövesse. Nagyon jó monitorozásra van szükség a keret megállapodást illetően, és a jövőben Eh, korrigálni és lehessen. Szerkesz úr következik. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal kezdeném, hogy Lin kolléganőnek eh, szeretnék gratulálni a kitűnő munkáért, amit a szakbizottságban végzett. Így módon valamennyi álláspontot sikerült eh, összefognia, egy elég hosszú munka volt ez, és ugyanakkor szeretnék gratulálni Andor biztos úrnak is, akinek második munkanapja, és már is jól indul ez a munka. Ráadásul ma van egy másik irányelvünk, egy második irányelv, amelyik kell már elég régóta foglalkozik a parlament, ez pedig a mikrofinanszírozási irányelv, és két nap alatt már meg kellett oldania azokat a problémákat, amik nagyon sok gondot okoznak az európai lakosságnak, ezt előre is köszönöm. Nem szeretném húzni az időt, de mindenképpen ez a keretmegállapodás egy nagyon fontos jogi eszköz. Fontos az egészségügyi dolgozók számára, több mint egy millió baleset történik a különböző, amiknek aztán nagyon komoly következményei vannak, hepatitis, étfertőzések és egyéb vírusfertőzések. Ez nagyon fontos nem csak a dolgozók számára, hanem a kórházban kezelt személyek és a családjaik számára is. Tehát egy hosszú utat jártunk be. Egyébként a parlament már elég régóta kopogtat a tanács és a bizottságnak az ajtaján, tehát Jux úrnak is gratulálnunk kell, mert sokat foglalkozott ezzel az ügyjel. Engedjék meg, hogy röviden elmagyarázzam, hogy a szocialisták miért örülnek ma nagyon. Négy dolgot kell elmondanunk. Először is fontos hangsúlyozni az egészségügy és a biztonság kérdéseit a munkahelyeken fontos, hogy olyan ö, munkakörnyezet legyen, ami egészséges a munkavállaló, a családja és a társadalom számára. Humán ö, ö, vetületből már beszéltünk mindennek a, ezekről a kérdésekről. Ez fontos a gazdaságnak, az állampolgárnak is, de van ennek egy gazdasági vetülete is. A Bilbaui kamarában beszéltek arról a kampányról, amely megmutatta, hogy például Ausztráliában a balesetek 6%-át teszik ki a ö, bruttó ö, nemzet, a hazai terméknek. Tehát ennek mind, egy nagyon komoly ö, befektetést jelent ez a humán ö, tőke tekintetében, de gazdasági ö, szempontból is. Fontos itt a megelőzés. Sokkal jobb megelőzni, mint gyógyítani, ugye ezt szoktuk mondani. El kell kerülni az eseményeket fel kell kelteni a nagyközönségnek az érzékenységét, tájékoztatni kell, de ellenőrizni és irányítani is szükséges. Tehát fontos, hogy a szociális partnereket, a szakszervezeteket is bevonjuk ebbe. Nélkülük nem lehetett volna létrehozni ezt a keretmegállapodást hangsúlyozni kell a megelőzést. Az emberek gyakran kritizálják a szakszervezeteket, azt mondják, hogy túl sokba kerülnek, de elfelejtik azt, hogy a szakszervezetek azok, amelyek ilyen és ehhez hasonló keretszerződéseket ki tudnak kényszeríteni. Ezért a parlamentben is ezt ki kell mondani, mert hogyha nem lenne parlament, akkor nem jött volna létre ez a megállapodás. Természetesen a parlament példaszerű együttműködést folytat az elnöks, a tanácsal és a bizottsággal, és szerintem ez nagyon jó példája a három intézmény közötti együttműködésnek. Köszönöm. Lina asszony. Köszönöm szépen a frakcióm nevében is beszélnek. Úgy gondoltam, hogy majd később fogok hozzászólni, de ma reggel tájékoztattak, hogy most kell hozzászólnom. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a valamennyi árnyék jelentéstevőnek is a munk elvégzett munkáért de Stephen Hughesnak is, mert 2004 óta John Boyce-szal együtt foglalkoztak ezzel a kérdéssel, aki konzervatív képviselő volt. És a politikai pártok is elmentek a kórházakba, hogy mi magunk is meggyőződjünk, hogy milyen a he- tényleges helyzet. Ezért sikerült meglátnunk azt, hogy mi az, amire igazán szükség van. Elbeszéltünk az ápolónőkkel, orvosokkal és más egészségügyi dolgozókkal, hogy a véleményüket szembe, figyelembe vegyük. Steven említette a végrehajtási utasításokat. Gondolom önök is tudják, hogy milyen végrehajtási utasítások szükségesek. Ez nagyon fontos, hogy mindez meglegyen azon is elgondolkodtam, hogy az ütemterv hogyan ö, alakuljon, mert nagyon fontos, hogy megfelelő ütemtervvel rendelkezzünk, és ezt minél hamarabb fogalmazzuk meg. Mert a, az egészségügyi dolgozók már nagyon sok éve várnak erre, nem szabad, hogy tovább feleslegesen várakozzanak. Már erre az elmúlt néhány évben is túl sok ilyen baleset volt az egészségügyi ágazatra fontos ez, de más ágazatokra is ki kellene ezt terjeszteni, például a börtönökben is, például a nagyon fontos, hogy a börtönökben dolgozók is ugyanígy védelmet részesüljenek. Az egyik kulcsfontosságú kérdése tekintetben ez a tüknek a megfelelő védelme Fontos, hogy az egészségügyiek eh, ne kerüljenek eh, ilyen balesetekbe. Köszönöm, Lambert képviselő három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is meg szeretném köszönni Stephen Hughesnak és Linnek a munkáját, és üdvözlöm ezt a lépést, amelyet megtett a bizottság, bár korábban szükség lett volna erre, hiszen az USA-ban már 2001 óta létezik egy ilyen törvény, az Európai Unió egyes tagállamaiban is létezik, de végre uniós jogszabály készült elő. Veszélyek állnak fenn, beszéltek az előttem szólók erről. A WHO szerint a munkahelyeken szerzett fertőzések 90%-a az USA-ban és az Európai Unióban ilyen szúrásos balesetekre vezethető vissza, ugyanakkor a becslések azt mondják, hogy az eseteknek csak 40-70%-et jelentik be, tehát nagy a látencia. Ezért üdvözöljük a szociális partnerek megállapodását, amelyek a vádaskodás kultúrájának elkerülésével irányozzák elő, hogy mindenki jelentést tegyen. Miért nem tesznek jelentést? Részint talán mert nem ismerik a veszélyeket, talán mert félnek a veszélyektől abból, annak a veszélyétől, hogy bejelentik, hogy megsebezték magukat, de attól félnek talán, hogy elbocsátják őket. De még hogyha bejelentés is történik, nem nagyon sok következménye van mindennek, és bizony nem kapják meg még az orvosi segítséget sem, és akkor még nem is szóltam a lélektani segítségről, vagy pedig egy másfajta foglalkoztatás segítségéről, hogyha mondjuk valaki hív fertőzéssel, hívvel fertőzte meg magát. Azok az egészségügyi dolgozók, akik nem a kórházakban dolgoznak, általában inkább elégedetlenebbek a munkáltató válaszával, amelyet a bejelentésre adnak, ezt mutatják a statisztikák. Ezért tehát minnyáján örülhetünk, hogy a megállapodás az al beszállítókra, a takarítókra is vonatkozik, és a, a kiképzendő egészségügyi dolgozókra is dolgozik. De vannak még más veszélyeztetett szakmák, amelyekre ki kellene terjeszteni a tagállami beültető szabályozásnál a szabályozást. Fontos azonban, hogy az oktatást, a megelőző oktatást kötelezővé tegye a jogszabály, mind az új, mind a határozott idejű szerződéssel dolgozó munkavállalók számára. Fel kell hívni mindenkinek a figyelmét a tűszúrás veszélyeire. És felmerült a jogszabálytervezetben egy kérdés a költségekről. A becslések azt mondják, hogy a biztonságosabb tűk bevezetése egy harmadába kerülne azon egészségügyi ráfordításoknak, amelyek az e, a tű általi szúrásból eredő balesetek gyógyítására fordul, fordítanak, tehát mindenképpen fontos, hogy a prevenciót megerősítsük. Köszönöm szépen. Most pedig Vlaszak úr kap szót másfél percben. Hölgyeim és uraim, kedves képviselőtársaim, elnök úr! A keretmegállapodás a maga nemében első lépésnek tekinthető, hiszen becslések szerint, azért fontos ez, mert becslések szerint egy millió ilyen sebesülés történik az EU-ban egy évben. Tehát jó irányba tétetett egy lépés és hogyha a megállapodást betartják, akkor ez azt jelenti, hogy elkerülhetőek lesznek ezek a balesetek, biztonságosabb lesz a munkahely, és megakadályozhatjuk, hogy az ilyen tűszúrással és más hegyes tárgyakkal vadó szúrások okán megfertőződjenek az egészségügyi dolgozók. Vannak definíciós kérdések, melyek még nyitva vannak, de úgy hiszem, hogy minden, meg, minden lépést megtesznek majd ma azért, hogy a szociális partnerek megfelelő információt kapjanak végezetül, ez alapján pedig a tanács elfogadja ezt az irányelvet. Hangsúlyozni szeretném, hogy a munkáltatók és a munkavállalók közötti megállapodás egy eh, unikális, eh, különleges európai instrumentum, amely példanélküli a nemzeti szinten az önszabályozás, eh, az érintettek általi önszabályozás csodálatos példája ez, és valóban az európai szabályozás modell értékű példáját is adja. Nem úgy, mint a széndiokszid csökkentési mechanizmus, vagy a szolgáltatási ágazat harmonizációja, ahol sok cég az általunk meghozott jogszabályt kell, hogy végrehajtsa. Köszönöm szépen, és most Macelka úr, Macelka asszony kap szót másfél percben. Kedves kollégák, először is szeretném megköszönni a jelentés készítőknek, a munkájuknak, Lin asszonynak és Júz úrnak a kitűnő munkát. Jó magam is orvos vagyok, és örülök annak, hogy itt az Európai Parlamentben foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehetne jobban megvédeni az egészségügyben dolgozókat, a éles vagy hegyes eszközök okozta sérülésektől. Ami engem aggaszt, az az, hogy az Európai Unió nagyon lassan lép ezen a területen előre. Már öt év telt el, amióta az Európai Bizottság először elkezdett foglalkozni ezzel a kérdéssel. Az Európai Parlament már négy éve, hogy elfogadta az állásorolását, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne jobban megvédeni az Európai Unióban az egészségi dolgozókat a vérrel történő fertőzésektől. Hughes, Lin és más kollégákkal együttműködtem itt az Európai Parlamentben ezen az állásrólás indítványon, és mindenképpen üdvözlöm azt, hogy hamarosan elfogadásra kerül majd az irányelv, és lemehetőleg ezt fogja majd meghozni a legjobb védelmet az egészségügyi dolgozók számára. Köszönöm szépen, Morin Sátyi, két percre. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt jelentéstevő asszony és kedves kollégák, szeretném elmondani, hogy mennyire örülök annak, hogy végre eljutottunk ehhez az irányelv javaslathoz a éles és hegyes eszközök általi sérülésekről. Ez egy olyan komoly egészségügyi probléma, amit minél előbb rendeznünk kell. Valamennyien tudjuk, hogy mennyire fontos, és milyen drámai következményei lehetnek ezeknek a sérüléseknek. Tisztelt biztos úr, szeretném elmondani, hogy nagyon bízom abban, hogy ön egy megfelelő gyors alkalmazását is biztosítani fogja ennek a megállapodásnak, és jelentősen előre tudunk lépni ezen a területen. Köszönöm Lina asszonynak az eddigi tevékenységét, és Hughes úrnak kis köszönetemet kívánom kifejteni. A mi felelősségünk európai képviselőknek, hogy elérjük azt, hogy az állampolgárok védettek legyenek. A, természetesen az egészségügyi szakszemélyzet, de például a takarító személyek, a börtönben dolgozók, és az iskolákban dolgozók is az egész ö, oktatási területen. Tehát ez azt jelenti, hogy valamennyi állampolgárt megfelelően kell oktatni ahhoz, hogy ne ö, ö, vállaljanak ö, szükségtelen kockázatot, ö, a, illetve ne rójanak ö, kockázatot azoknak a személyekre, akik ezekkel az eszközökkel dolgoznak, illetve ezeket kezelik. Tehát teljes mértékben mobilizáltak vagyunk az Európai Parlamentben a jelentéstevők mellett, annak érdekében, hogy valóban valamennyi tagállamban alkalmazásra kerüljenek ezek az intézkedések, és rendszeresen felül kell vizsgálni azt is, hogy hogyan kerülnek ezek a jogszabályok alkalmazásra. Ez iránt vállaltunk kötelezettséget, ez a mi felelősségünk, és ez mindenképpen népszerű kell, hogy legyen, és mindenki részt kell, hogy ebben vegyen. Rapti asszony három percben. Elnök úr, meg szeretném köszönni a bizottság munkáját, és Hughes úr, Linn asszony, illetve az árnyék jelentéstevők munkáját kitűnően előkészített munkát találtam hogy olyan kérdés kapcsán, amely némiképpen személyesen is érint, hiszen férjem orvos, és néhány évvel ezelőtt egy tűvel fertőződött meg. Pontosan tudom, hogy mit is jelent az, hogy az ember egy családban megéli ezt a dermesztő félelmet, megfertőzöttem-e, vagy nem, ami kiderül a vizsgálat eredménye. Szörnyű napokat éltünk meg, amíg a teszt eredményeket vártuk. Ezért még egyszer nagyon nagy köszönettel tartozom azért a munkáért, amelyet a tisztelt ház elvégzett, és azt kell, hogy mondjam, hogy külön örülök annak, hogy először köt egy munkáltatói és egy munkavállalói szervezet egy európai megállapodást, illetve mi pedig tud, a jogszabályt támogathatjuk. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió alkalmazza a céljait, és a polgárokkal együtt a polgárok érdekében hoz döntéseket. Hadd emlékeztesek még egy dologra, amely már elhangzott, de megismétlem, hiszen nem lehet újton újonnan megismételni elegendően elmondani. Egy millió tűszúrás, nem szándékos tűszúrás történik az Európai Unióban egy évben. Az Európai Parlament kiemelkedő munkát játszott a tűzúrások elleni harcban, 2005 óta foglalkoznak már ezzel a kérdéssel. Másrészt munkavállalói hiány is jelentkezik. Például az én országomban, Görögországban nincs elég ápolónő, nincs elég egészségügyi dolgozó. Mindent meg kell tehát azért tenni, hogy ezt az irányelvet minél hamarabb beültessék, és alkalmazzák, hiszen ez egy olyan irányelv, amely az Európai Unió szociális beágyazottságát fogja megerősíteni. Ehhez pedig a foglalkoztatás is tartozik. Hadd emlékeztessek minnyájukat arra. A bizottság újonnan megválasztott elnöke itt a tisztelt házban nemrégében arról beszélt, hogy a úgynevezett fehér munkahelyek jelentik a jövő, bizt, jövő beruházást jelentenek a jövőbe. Valóban a, ezen a területen is fontos munkahelyeket kell teremteni, és meg kell védeni a munkavállalók egészségét. Köszönöm szépen a parlament munkáját, köszönöm a biztos úr válaszát, és minden jót kívánok neki munkájához, és még valamit hozzá szeretnék tenni. Szerkász úr, aki nagy tapasztalatokkal rendelkezik e kérdéskörben, azt mondta önnek, hogy legyen ez egy jó kezdés, mondta önnek biztos úr. Ezt is én a maga módján, hogy ismételjem meg. Fontos, hogy megfelelő megközelítéssel dolgozzanak, soha ne feledkezzen el a bizottság a munkavállalókról, erre van szüksége az európai polgároknak. Köszönöm, Roncudi asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egy személyes példáról szeretnék beszélni. Több mint 15 éve dolgozom kórházban, és különböző műtőkben is dolgoztam. Ez egy különösen kritikus terület, és több alkalommal engem is megszúrtak tűvel, ami adott esetben lehetett volna fertőzött és én nagyon jól ismerem, hogy amíg várja az ember az eredményeket, mennyit aggódik, és van ez a nagyon szörnyűséges időszak a a e, sérülés és az esetleges megjelenése a betegségnek. Tehát ez a e, határozat, ez mindenképpen egy e, töbletet ad a biztonság területén. Minimumokat fogalmazunk meg az egészségügyi dolgozók számára. Ez az ágazat 17%-át képviseli a munkahelyeknek Európában, és évente több mint egy millió sérülés történik a becslések szerint nagyon sokszor az ennek a következménye, hogy az érintett személy elhagyja az egészségügyi szakterületet. 2,9%-a az eseteknek hívfertőzést eredményezhet, és 40%-a pedig más, mint különböző hepatitis B-t eredményez nagyon gyakran ebben a szakmában, az egészségügyben úgy tartják, hogy amúgy is kevéssé vonzó terület, és nagyon kevés a az itt dolgozók aránya a különböző egészségügyi struktúrákban. Már úgy is jelen van a stressz, ami önmagában nagyon fontos elem, és a különböző diagnosztikai eszközök, amik adott esetben 6 hónapot is igényel a baleset és a tényleges eredmény között. 6 hónap is eltelhet. A balesetek esélyét csökkenteni lehet, hogyha megfelelő óvintézkedéseket meghozzuk. Feltétlenül e, el kell oda jutni, hogy a munkáltatók ezeket bevezessék, a dolgozók pedig betartsák. Köszönöm szépen, Csánecki úr, két percre következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy olyan problémáról beszélünk, amely egyre inkább a legfontosabb problémává válik az egészségügyben. Hadd mondjak néhány adatot a statisztikából. Az Európai Unión belül 1 millió éves esetet lehet látni ilyen sérülésekből. Az USA-ban ez körülbelül 380 ezerre tehető, de maguk az amerikaiak is azt mondják, hogy ez az adat alul, alulbecsült. Azt mondjuk, hogy mi főként az egészségügyi dolgozók miatt aggódunk, de hát itt van az érem másik oldala is, a páciensek is. És látni kell azt is, hogy óriási összegű kártérítéseket kell fizetni ilyen esetekben. Az előző hozzászólók elmondták, hogy a megelőzés a legfontosabb ezen a területen, azért, mert eh, a megelőzés sokkal olcsóbb, mint maga a kezelés. Ez az állásfoglalás mindenképpen érdemes támogatásunkra, és megfelelő választ ad arra, azokra az aggályokra, kérdésekre, amelyeket az egészségügyi szektorban kaptunk. A probléma egyre fontosabbá válik, hiszen egyre több kártérítést kell kifizetniük a kórházaknak a páciensek számára. Tehát ezt a fajta pénzügyi aspektust is figyelembe kell venni. A politikai frakcióm támogatja ezt az állásrólási indítványt. Úgy véljük, hogy ebben szembe tudunk nézni a kihívásokkal, és meg tudunk felelni az egészségügyi dolgozók, illetve a páciensek kérdéseinek. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Papa Nikolau úr az első egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen, szót kértem ma mégpedig azért, hogy gratulálhassak minden jelentéskészítőnek és mindenkinek, aki ebben a vitában részt vesz. Európának közelebb kell kerülnie az állampolgárokhoz, mindig ezt mondjuk, és ezzel a vitával úgy gondolom ez sikerült, és beszéltem egy fiatal orvossal, egy barátommal, és elmondta nekem, hogy igen, ez egy nagyon fontos kérdés, ez erről valóban beszélni kell, el kell mondani az állampolgároknak, hogy mi történik. A megelőzés nagyon fontos, az információ azok számára, akik kórházakban dolgoznak, ez nagyon fontos számukra. Elkezd mondani számukra, hogyha ilyen sokat dolgoznak, ilyen nagy nyomás alatt, hogyha sok a korlátozás, akkor ezeknek az embereknek legalábbis a megelőzési intézkedésekről kell tudniuk. Egészséges munkavállalókra van szükség a kórházakban, annak érdekében, hogy minket is jól ellássanak, hogyha esetleg erre szükség van. Thank you. And now Mrs. Kadenbach for one minute. Kadenbach asszony, egy percben. Politikánkban politikánk célja az kell, hogy legyen, hogy olyan keretfeltételeket teremtsünk meg, amelyek a lehető legmagasabb életminőséget biztosítják az Európai Unióban. És fontos, hogy a munkahelyeket megőrizzük, és újakat teremtsünk. De nem szabad elfelejtenünk azt, hogy azt a szempontot, hogy a munkavállalók egészsége mindennél fontosabb. Ezért a megelőzés, a prevenció és a munkahelyi biztonság nagyon fontos szempontok. Meg vagyok róla győződve, hogy ez egy irányelv tervezet alkalmazásával, egyébként már nagy szükség volt erre, azon feltételeket teremthetjük meg, olyan területeket feltele, teremthetünk biztonságos munkai feltételeket, ahol nagy veszély lesekedik a munkavállalókra. Éppen ezért mindenkit arról buzdítok, hogy minél gyorsabban alkalmazzák ezt a jogszabályt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Biztos úr, öné a szó. Thank you much. Köszönöm szépen. Először is el szeretném mondani, hogy nagyon hálás vagyok, és nagyon örülök annak, hogy ilyen széleskörű támogatást élvez ez a javaslat. Sajnáljuk, hogy hosszabban tartott ez a folyamat, mint önök szerették volna, de meg vagyok róla győződve, hogy a szociális párbeszédnek fontos szerepe van, figyelembe kell vennünk a szociális partnerek véleményét. Ez nem csak a döntés legitimációját erősíti meg, hanem a végrehajtását is, hiszen hogyha az érintettek részt vesznek egy jogszabály kidolgozásában, akkor biztos ennek az alkalmazásában is aktívak lesznek. Nagyon örülünk annak, hogy a szociális partnerek között létrejött egy megállapodás, és így a végrehajtás is egyszerűbb lesz, biztos vagyok benne, hogy a tanács minél hamarabb finalizálja, véglegesíti a dokumentumot, és így eh, semmi nem áll az alkalmazás útjában. Ami pedig a hosszú távú nyomonkövetést illeti, nagyon fontos, hogy nyomon kövessük, hogy mennyiben sikeres ez az új jogszabály, ez az új irányelv, Engedjék meg, hogy figyelmüket még arra a szövegre irányítsam, mi szerint az aláírók a tanácsi döntés utáni határidőhöz képest öt évvel áttekintik a végrehajtás tapasztalatait. Fontos tehát a nyomonkövetés vagy a monitoring. Meg kell állapítanunk, hogy valóban csökkennek-e ezen intézkedés csomaggal a hegyes tárgyak és a tűk által ejtett sebek az egészségügyi rendszerben. Végezetül, mint hogy az új bizottság második napját éli, hadd mondok még annyit, és több felszólaló szólt is e tényről, hadd mondok tehát annyit, hogy nagyon fontos, hogy a bizottság nagy figyelemmel kövesse a polgárok hangját. Például azon csoportok vagy kor, korcsoportú emberekét, akik nem tudják hogy jól hallatni hangjukat az európai szintéren. Az egészségügyi ágazat nagyon fontos ágazat, és nagy elkötelezettséggel kell figyelnünk az egészségügyi ágazat kérdéseire nem csak a hegyes tárgyak általi fertőzésnek vannak kitéve az erő egészségügyi munkavállalók, hanem például azt is tudjuk, hogy roppant hosszú a munkaidejük, nagyon sok órában dolgoznak, és különösen a krízis idején, amikor a fiskális konszolidáció valószínűleg kihat az ő munkafeltételeikre. Fontos, hogy nyomon kövessük a az ő munkakörülményeiket és az én személyes programomnak is fontos részét fogja ezt képezni. Köszönöm szépen, biztos úr! Biztos vagyok benne, hogy milyen hálásak vagyunk a vita kezdeményezőinek. Nagyon jól haladunk. A következő napi